Good morning everyone. First of all I would like... Jó reggelt kívánok! Mindenkinek boldog, sikeres, sikerekben teli, vidám új évet kívánok. Már most is késésben vagyunk. Kezdjük az napirend első pontjával. Napirend elfogadása. A december 2, 5 és 9-i ülések edzőkönyvének elfogadása. One additional point of the Eh, agenda that is the... Van egy újabb napirendi pontunk, a házszabály 70-es cikkel értelmében vett konzultáció. Három dossziéval kapcsolatban kell e, eh, tájékoztatnom önöket. A litván elnökség alatt a tanácsal három ügyben is megegyeztünk a bankszállási irányelv, bankgarancia irányelv és a piaci visszaélésekre vonatkozó irányelv, ez a három dosszé. Az a bankszanálási irányelvvel kapcsolatban kompromisszumot sikerült elérni a december 11-i háromoldalú egyeztetésem. Technikai apróságokat kellett már csak tisztázni, december 18-án erre sor került. Ezt a szöveget a Koreper december 20-án fogadta el, és erről nem délután kaptunk levelet. Mivel az új 70-es házszabály alá tartozik ez a dosszié, ezért formálisan szavaznunk kell, ki van mellette, ellene, tartózkodik, akkor formálisan elfogadtuk. Így a szöveget a jogásznyelvészek megkaphatják, Eh, hogy az első plenárison is szavazhassunk róla. Közben kérnék egy csésze kávét is a kedves úrtól. Köszönöm. Thank you. Sorry for that. Uh, regarding the Visszatérve a munkához, a bankbetét garancia irányelv témájában december 17-én sikerült kompromisszumra jutni, technikai apróságokat december 12-én tisztázták szakértőink. Aztán a szöveget a Koreper ugyanaznap, mint a bankszonás irányelve december 20-a ülésén elfogadta. Hogyha sikerül ezt elfogadnunk, más, akkor második olvasat elején zárjuk le ezt a dosszét. A tanácsnak kell írnunk, hogy a korepertől, hogyha hivatalosan megkapjuk azt az álláspontot, hogy első olvasatban le tudták zárni valóban formálisan ezt a kérdést, akkor a parlament második olvasatban el tudja fogadni. Megint csak formálisan szavazunk, kézzel mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, akkor az elnök asszony ez értelemben fog levelet írni a tanácsnak. A bankszanálási irányelv a második februári plenáris ülésen kerül napirendre, ugyanakkor a két szöveg több szállal is kötődik egymáshoz, az egységes bankszonálási mechanizmussal. Erről most nem kell döntést hoznunk, de folyamatosan figyelemmel követjük az a fordulók szeretnének bármit hozzáfűzni ezekhez a jelentésekhez? Nem. piaci manipulációkkal kapcsolatos büntetőjogi szankciók irányelvével folytatjuk, amit piaci visszaélés irányelv néven is ismerünk. December 10-én sikerült kompromisszumra jutni a három oldalú egyeztetések során, december 17-én a technikai munka is eh, lezárult. A frakciók december 19-én megkapták ezt a szöveget, a Koreper december 20-a ülésén ezt elfogadta, ezt a szöveget ugyanaznap erről írásban értesítettek bennünket. Szeretne bárki hozzáfűzni valamit? Arlinnak természetesen van mondani valója. Um, Nagyon rövid szeretnék lenni az árnyék jelentéstevőkkel megállapítunk abban, hogy a tanácsról kapcsolatban egy kemény egyességre kell jutni, és ezért ragaszkodunk mindannyian ahhoz, amit döntöttünk. Annyit akartam előzetesen megemlíteni, hogy mivel jönnek az európai választások, és milyen kérdések merülnek fel, és milyen eredményeket ért el a parlament. Nagyon fontos, hogy az egész eu vonatkozó szankciórendszert hozzunk létre, és most történt meg először, hogy egy minimális büntetési periódust megállapítottunk, minimális büntetést. Nagyon fontos, hogy a tanácssal legalább ebben állapodjunk meg, ez négy év a benfentes kereskedelem eh, szempontjából, és két év a nyilvánosokra hatáshozással eh, kapcsolatban. Tehát ezek a minimális időszakok. Ezen kívül fontos még a gazdasági válság miatt, hogy jogi személyességek nyújtsanak pénzügyi szolgáltatásokat. Ilyen módon most már a vállalkozásokat is büntetőjogulag felelősségre lehet vonni az egész e-, végig az Európai Unión belül. Ezen kívül a hanyagság fogalma is megfogalmazásra került tehát, hogyha egész egyszerűen gondatlanságból, hanyagságból nem veszik figyelembe a különböző piaci feltételeket, és a piacot manipulálják, akkor őket is felelősségre lehet vonni a közérdek. Köszönöm szépen a kollégáknak a támogatást. Köszönjük szépen, Arlene. Tehát akkor az kompromisszumos szöveggel kapcsolatban van megállapodás, és a plenárison az elfogadott szöveget e, fogjuk februárban megszavazni. Az első plenárison februárban. Van egy kérdésem. Jó, a büntetőjogi szempontok fontosak, de a közigazgatási szankciókkal mi történt? Tehát vannak ilyen lehetőségek? közigazgatási szankciókra? Júliusban erről már megállapítottunk. A büntetőjogi szankciók azok az irányelvnek a második részében voltak, ezekről nehezebben tudtunk tárgyalni. A Libe bizottsággal együtt kellett, azért, hogy a megerősített együttműködést létrehozzuk. A mindkét szempontból, mind a közigazgatási, mind a büntető jogi szankciók szempontjából majd küldök egy feljegyzést a kollégáknak, tehát hogy a piaci visszaélések során miket lehet alkalmazni, ez az egész egy csomagot fog alkotni. Köszönjük, Arlin. Jean-Paul, rendben van? Következő napi randi pont az elnök bejelentési. A bizottság december 20-án egy delegált aktust elfogadott a CR-rel kapcsolatban. Január 6-án a tett titkosság foglalkozott a kérdéssel, elsősorban a hitelkockázatokkal foglalkozik a 110-es cikk értelmében. A parlament január 20-áig egy felülvizsgálati időszakot használ ki, az egy hónapos időszakon belül. Az ECON nevében egy hónappal meghosszabbítjuk ezt az időszakot a 463-as cikk alapján a CRR rendeletben. A háromoldalú tárgyalásokat illeten december 18-án talál, tartottunk egy e, ülést a e, származékos értékpapírokkal kapcsolatban többek között, a tárgyalások során majdnem sikerült e, megállapodást elérni, de azért még vannak kérdések, amelyekről tárgyalni kell. Január 14-én lesz a következő ülés. Az értékpapír megállapodásokat illetően december 18-án tárgyaltuk ezeket a kérdéseket, a kiegészítő bankszolgáltatásokkal és a rendezésekkel kapcsolatban tárgyaltunk. A technikai munka a három oldalú megbeszélésre próbálja összeállítani a szöveget. Az egységes bankfelszámolási mechanizmust illetően január 13-án tartunk majd egy ülést nézzük akkor a 4-es, 5-ös és 6-os napirendi pontokat. Ezek a 2012. évi mentesítések az Európai Bankhatóság, Európai Értékpapírpiaci Hatóság és az Európai Biztosítás és Foglalkoztató Hatóság egy ügyében. Sánchez Presedo úr az előadója. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy rövid bemutatót szeretnék csak tartani. a 2012-es évi mentesítésekkel kapcsolatban, a három intézménnyel kapcsolatban, ahogy az elnök is említette. A 2012. évi költségvetési tevékenységekről. Ez a második jelentés. Az elsőt eh, Leinen kolléga tartotta, és én is tulajdonképpen az ő útmutatásait követtem. Tulajdonképpen az utóbbi 2012-es eh, eh, évet tekintve a parlament fontos szerepet játszott a, ezen hatóságoknak a felépítésében, és figyelembe vettük a számvevőszéknek a jelentését is. Mindegyik intézménnyel kapcsolatban, hatósággal kapcsolatban foglalkozott a számvevőszék az éves jelentésekkel és a különböző hatóságoknak a pénzügyi helyzetével, és az éves beszámolókkal, tehát hogy ezek szabályszerűek és törvényszerűek voltak-e. Ilyen ebből indultunk ki, és vannak olyan szempontok, amelyekre a számvevőszék különösen koncentrált mindegyik hatóság esetében Eh, és pedig a különböző intézkedéseket illetően a számvevőszék kiértekelte a korrekciós intézkedéseket. Én tehát összefoglaltam azt, hogy mi is történt eddig, figyelembe vettem, hogy mit állapított meg a számvevőszék, ugyanakkor vannak olyan területek, ahol még erőfeszítéseket kell tenni. 2012-ben 20 millió euró volt a költségvetés, amiből 8 millió a közösségi és 4 millió a tagállamok költségvetéséből állt rendelkezésre. Ez pedig felveti annak a kérdését, hogy hogyan használják fel ezeket a pénzügyi alapokat. Talán a módosítókban majd részletesebben foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. A számvevőszék azt állapította meg, hogy a személyzet felvételét illetően világosabban kell az Európai Bankhatóságnak eljárnia, és az, inter, az, az IT rendszerét jobban felül kell vizsgálni, biztosabbá kell tenni. és az Egyesült Királyságnak, a hatóságainak figyelembe kell venni a különböző követelményeket. Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság esetében 60 millió euróról költségvetésről van szó, és fontos, hogy a, fix, a, a különböző eszközöket, tárgyi eszközöket átláthatóbban kezeljék, és fűzzék szorosabbra az ellenőrzéseket. Az eszmát illetően pedig 20 milliós európai, euró költségvetésről van szó, amelyből 7 millió az EU költségvetéséből származik, megvizsgáltuk, hogy milyen korrekciós intézkedések történtek már meg, és hol van ilyenekre még szükség. Például a szávvételi rendszeren lehet javítani, a különböző ellenőrzési normáknak az elfogadása, az információtechnológiai projekteknek a fejlesztése és a jóváhagyási eljárásoknak a javítása. Vannak még fontos kérdések, ugyanis ezek a hatóságok még nem teljesen százszázalékosan érték el a működésüket, működésüknek a szintjét, de egyelőre nincs szó arról, hogy több pénzt kapnak a költségvetésből ezek a hatóságok 2015 előtt. A kérdés az, hogy hogyan foglalkozunk ezekkel a hatóságokkal költségvetési szempontból. Ugyanis ezen hatóságoknak függetleneknek kell maradnia a költségvetésüket illetően is, mi mindig ezt támogattuk, de most új mechanizmusok fognak érvénybe lépni, ugyanakkor nem engedhetjük meg, hogy a hatóságok működése elé akadályokat gördítsenek ezek. Ennyit akartam mondani, várom az önök kérdéseit, megjelentéseit. Köszönöm szépen. Az EPP nevében az ennyi jelentést engedjék meg hogy először is megköszönjem <clears throat> sánchez presedo képviselő úrnak a jelentését és a részletes bemutatását is ezeknek a riportoknak. ugyan technikai jellegű riportokról van szó de azt gondolom hogy nagyon fontos a szerepük ezeknek a hatóságoknak és éppen ezért nagyon fontos hogy megfelelő véleményt is késztsünk el róla bár ezek az intézmények csak two thousand and eleven ben jöttek létre olyan fontos feladatokat kaptak amelyeknek az értékelésétől nem tudunk eltekinteni. első megjegyzésem általánosságban hogy egyetértek a számvevőszéknek a jelentésében megfogalmazottakkal és azokkal a korrekciós intézkedésekkel amelyeket a számvevőszék kért ezektől a felügyeleti szervektől akár az alacsony költségfelhasználásra akár a kiválasztási folyamat átláthatóságára vonatkozzon ez vagy éppen a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos megállaptásokra. E, fontos hogy a felügyeleti szervek mindegyike megfelelő határidőn belül gyorsan válaszolt a számvevőszéki intézkedésekre és lépéseket is tett annak érdekében hogy ezek az intézkedések teljesülésbe menjenek. ugyanakkor azt is megállapthatjuk a költségvetés kötelezettségvállalási oldaláról és a kifizetéseknek a kapcsolatáról hogy bizony különbség van közöttük ez akár mondhatnánk hogy a tervezés pontatlanságából adódik E, azonban elhamarkodott lehet ez a megállaptásunk hiszen még nagyon fiatal intézményekről van szó ugyanakkor fontosnak tartom a tervezésre való odafigyelést és bár bővülnek a feladatok még az elmúlt években is annak ellenére azt e, tartanám én is helyesnek amit képviselő úr javasolt a tervezetében hogy ha nem is külön költségvetési soron hanem alsoron jelentsük meg ezeket a felügyeleti szerveket a kapcsolódó költségvetésükkel ez az ellenőrzést is pontosabbá teheti. és most részletesen néhány gondolatot a, az ügynökségekről. az első a bankfelügyelettel kapcsolatos megállaptások. mélyen egyetértek a számvevőszék megállaptásával egy felügyeleti szervnél eh, kockázatosnak tartom szakmailag is az it rendszernek a kiszervezését a külső céghez annál is inkább mert az ehhez kapcsolódó költségek valóban túlzottak voltak. ugyanakkor fontosnak tartom amit képviselő úr is emltett a toborzási kiválasztási eljárásnak a pontostását is az ügynökségnél az esma nál és az eiopa esetén nem volt olyan súlyú megállaptás amit mi mm, itt a parlamentben fontosnak tarthatnánk kiemelni az együttműködésük e tekintetben példás volt. amit a jelentéstevő megfogalmazott az új emberi erőforrások bevezetésével kapcsolatban én első körben azt tanácsolnám hogy fontoljuk meg a hatékonyságnak a növelését és csak másodkörben az új erőforrásnak új emberi erőforrásnak a e, felvételét e, sokkal ésszerűbbnek tartanám pontosan egy kezdeti stádiumban a feladatoknak az átcsoportostását mint hogyha konkrét számoknál e, számokkal növelnénk a humán erőforrás állományát. ugyanakkor ki szeretném emelni hogy nagyon fontos hogy ezeknek az ügynökségeknek a működéséhez megfelelő forrást tudjunk biztostani. összességében és röviden nem látok ellentmondásokat ezekben a jelentésekben és úgy télem meg hogy egészen hamar megegyezésre is fogunk jutni a kompromisszumokat tudunk majd találni a módostókkal kapcsolatban is. köszönöm szépen elnök úr! Muchas gracias, señora. Köszönöm szépen Kápelc asszonynak. A liberálisok nevében Hansen asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen eh, Preszede úrnak is a munkáját nagyon jól felvázolta a három hatóság munkáját, teljes mértékben egyetértek az általa elmondottakkal, és szerintem a legfontosabb pontokat kiemelte a jelentésében. Ami a módosító nyitványokat illeti, itt igazából megfogalmazási kérdésekről van szó, vagy további pontosításokról van szó. A lényegi üzenet az az, amely a hetes pontban is olvasható, és amit ő is kiemelt, vagyis eh, itt a felügyeleti szerv finanszírozásáról van szó, mind az EU költségvetéséből, illetve a nemzeti költségvetésekből. Igazából ez a legrosszabb módja annak, ahogy ezt kialakíthatnánk, de hát ez egy részről akkor probléma, amikor a felügyeleti szerve függetlenségéről van szó, és pontosan ezért azon vagyunk itt a szakbizottságban, hogy azt mondjuk, hogy az egészet vagy teljesen az EU háztartása EU kötvetéséből finanszírozzuk, vagy pedig a szektor által befizetett pénzekből. Gyakran előfordul az, hogy bankok vagy más pénzügyi szervek adnak hozzá pénzügyileg. Egyrészt itt van a függetlenség kérdése, de gyakorlati kérdések is felmerülnek. Nagyon sok országban problémák vannak a határidőkön belüli fizetéssel, és gyakran előfordul az is, hogy többet fizetnek, mint amennyit, mint amennyit ki tudna adni, mint amennyit el tudna költeni a hatóság, és ezért arról döntöttek, hogy négyszer egy évben kell a díjakat fizetni. Ez óriási bürokratikus terhet jelent, 28 különböző pénzügyi szabály lesz a 28 tagállam számára, ez valóban őrület. Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt, hogy a munkamódszer maga az nem jó, és Gigolc úr jelentésében is beszélni kell erről, hiszen a szabizottság majd azt fogja követelni, hogy egy másfajta megoldást találjanak. A Költségvetési Szabizottságban is foglalkoztunk ezzel, és azt kértük, hogy megfelelő költségvetést kapjanak a felületi szervek, és itt is már inkább az ügynökségek jövőjébe jövőjére tekintünk, a saját források kérdésével foglalkoztunk. Hogyha a pénzügyi szektorból is érkeznek pénzek, akkor átláthatóságot kell biztosítani, illetve azt kell biztosítani, hogy legyen megfelelő ellenőrzés, és azt is biztosítani kell, hogy hatékonyan dolgozzon az ügynökség, és ne költsön el több pénzt, mint amennyi valóban szükséges. Szerintem Beszádó úr jelentése nagyon jó, jó volt a szóbeli összefoglalója is, és teljes mértékben támogatom mindezt, amit elmondott. Elnök, köszönöm szépen Jelenszen asszonynak. Hans Péter Mátén következik, tessék. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. A Költségvetési Ellenzés Bizottság tagja vagyok, és ennek kapcsán szeretnék néhány megjegyzéssel élni. Az elmúlt években láthattuk, és akkoriban Langen úr volt a jelentéskészítő, azt láthattuk, hogy ezen hatóságok költség struktúrája kapcsán gondok voltak, és láthatjuk, hogy milyen fajta londoni irodákat béreltek. Kérdésem az az, hogy mi lett ebből, lett ennek valamilyen fajta következménye. Második kérdésem, ez összefügg ezzel, hogyha így mentesítünk, akkor úgy gondolom, hogy ne kell vizsgálnunk a fordítási költségeket is a házon belül, és pontosan az EU számvevő széke hangsúlyozta azt, hogy ...341 euróba kerül oldalanként a franciára történő fordítás a számvevőszéknél Luxemburgban. Ezt összehasonlítottam más nemzetközi szervekkel, ha bár magas szintűek a fordítások, más nemzetközi szervezetnél so- sokkal olcsóbb 100 euró oldalanként, tehát ezt is szeretném majd megvizsgáltatni, ezért kérdezem azt, hogy a jelenlegi intézményeken belül, amelyekkel most foglalkozunk, lehet, hogy utalni kellene erre a problémára, mert itt valóban ö, nagy összegekről van szó. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, dr. Martin. Lülling asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak a munkáját, és az a gondolat, amelyet a kettes pontban fejtett ki, és pedig, hogy az európai hatóságok a gazdasági fellendelés szempontjából lényeges szerepet játszanak. Szerintem ezt inkább úgy kellene megfogalmazni, hogy a hatóságok hozzájárulnak a pénzügyi piacok stabilitásához, amely elengedhetetlen a gazdasági növekedés szempontjából és a foglalkoztatottság szempontjából. De ez nem az ő szerepük, hogy megszervezzék a gazdasági fellendülést és a munkahelyek számának növekedését. Tehát itt árnyalni kellene a kérdést. A költségvetést illetően Szerintem ez egy nehéz kérdés. Egyetértek azzal, hogy a hatóságokat európai szinten kellene finanszírozni az Európai Unió költségvetéséből, nem a bizottság költségvetéséből. A saját forrásokat illetően foglalkozik majd a jelentés ezzel a kérdéssel. Én az árnyék jelentés tevő vagyok, de még a kompromisszumos megoldásokat nem ismerem Gigoldó részéről. De fontos lenne, hogy ne mondjanak egymásnak ellent a Gigold jelentés és ez a jelentés. Tehát kellene egy bizonyos fajta következetesség a saját forrásokat, tehát a felügyelet alatt álló bankoknak a forrásait illetően a nemzeti keretekben már nekik finanszírozni kell, ezért el kellene kerülni, hogy kétszer kerüljön sor erre a finanszírozásra, és a monetáris unió keretében sem kettős feladatuk legyen. Tehát ezért ellenőrizni kellene, hogy a személyzeti költségek, költségvetése elegendő-e. tehát mind a személyzeti, mind a költségvetési szinten világosan kellene látni, hogy van-e szükség növelésre, költségvetés növelésre, és akkor csak azokon a helyeken kell növelni, ahol valóban szükség van rá. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen, Lülling asszony. Valaki más kér még szót? Akkor az jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzászólt. Érdeklődve hallgattam érdekes és hasznos hozzászólásaikat. Pár dologra reagálnék összesen. A fogalom meghatározásokkal kapcsolatban a bankhatóság és a biztosítás és foglalkoztatói nyugdíjhatóság célja az, hogy a a bankok és a, a biztosítók fizetőképesek, stabilak legyenek. Az értékpapírpiaci hatóság pedig a piaci stabilitást próbálja e, segíteni, ami közvetve a gazdasági felendülést és a munkahelyteremtést szolgálná, hiszen az Európai Uniónak ez a stratégiája. Ezen célok elérése érdekében el kell végezniük ezeknek a hatóságnak, ügynökségeknek a rájuk bizott munkát, Ezért volt olyan fontos számomra, hogy a felügyeleti hatóságoknak vonatkozóan egyforma fogalmakat, definíciókat használjunk. Hiszen csak így tudják a tőlük várt célokat elérni. Biztos nak kell abban lennünk, hogy az igazgatás ezeknél az európai, végsősorban európai intézményeknél átláthatóan megfelelően hatékonyan folyik, az erre vonatkozó módosító indítványokat természetesen mind örömmel fogadom. Azt és el kell, hogy mondjam, hogy én a 2012-es költségvetési év felelőse vagyok, lehet, hogy más években más problémák, más megközelítések voltak, én azonban csak ezt az elvet vizsgálom, és az erre vonatkozó számvőszéki jelentést. Éppen ezért az egyéb évekhez kapcsolódó problémák nem az én asztalomhoz tartoznak. Ezért is nem szerepelnek a jelentésemben, de hogyha más megjegyzésekre is igényt tartanak a szövegben, akkor ennek igazából elvi akadálya nincsen. Nem szabad elfeledkeznünk, hogy nem álltak fel ezek az ügynökségek, ezek a hatóságok, így hát vannak még gyerekbetegségek. Ne lepődjünk meg ezen egy pillanatig sem. Nekünk is figyelembe kell mennünk azt, hogy az ECON szakbizottságnak mi volt mindig is az álláspontja ez ügyben, ezen hatóságok szerepével és működésével kapcsolatban. Tehát, amint mondottam, megpróbálom lehetőleg nagyobb mértékben beépíteni a mondosítójukat annak érdekében, hogy nap többséget kapjon ez a jelentés. Január 22-e dél 12 óra a módosítók benyújtásának a határideje. Február 13-án fogunk vitát folytatni, eszmecserét folytatni ezekről. 20-án szavazunk, ha minden jól megy. Az illetékes bizottságban pedig, főbizottságban pedig március 18-án szavazunk majd. Tovább lépünk következő napi rendi pontra, ami a hetes számot viseli együttműködési megállapodások a versenypolitika végrehajtásáról, következő lépések. Hogyan tovább? Előadó e témában George Kutas, öné a szó parancsoljon. Thank you, thank you, Pablo. Köszönöm szépen, Pablo. Mivel ez az első találkozunk, hadd kívánjak mindenkinek boldog új évet és minden jót. Ami pedig magát a ezt a dokumentumot illeti. Szeretném megköszönni minden kollégának a módosítót, amelyet benyújtottak. Ezek valóban javították a szövegünket. Tegnap találkoztunk az elnyékjelentéstevőkkel. Nem voltak igazából fontos problémák a módosítók kapcsán, és nagy volt a többség. A legfontosabb, amiről beszélnünk kell, az az ütemtervünk. Ugyanis eh, nagyon kevés a rendelkezésre álló idő, és eh, az az érdekünk, hogy eh, megállapodjunk. Február 1 volt ez eredetileg betervezve az én jelentésem, és úgy vélem, hogy addig, illetve remélem, hogy addig a svájciak is elfogadják ezt az ütemtervet, és követik azt, de azt javaslom, hogy az Econban januárban szavazzunk, és készüljünk fel arra, hogy bármikor lehessen a plenárison szavazni, amikor idő lenne arra. Mind a jóváhagyásunk pedig az állásfoglalás esetében. Kíváncsi vagyok, hogy a kollégák mit gondolnak a javaslatomról. Kíváncsi vagyok arra is, hogy mit gondolnak a módosítóimról, és persze hajlandó vagyok kisebb változtatásokra, hogyha arra szükség van. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ferber úrat helyettesítve következik a kollega. Markus. Köszönöm, Markus Ferber nem tud itt lenni, ezért engem kért meg arra, hogy mondjam el a véleményét. Ebből próbálok most, a hozott anyagból dolgozom. Tehát először is köszönjük az előadónak a kiváló javaslatát. Az eddig folytatott egyeztetések megmutatták, hogy komoly vélemény különbségek nincsenek a politikai frakcióink között, így azt hiszem, hogy nem lesz nehéz megállapodásra jutni az együttműködési megállapodást EU és Svájc között a néppár támogatja, hiszen így a versenypolitika terén eh, mindenki csak nyerhet, a Svájc és az európai intézmények közötti együttműködés mindenkinek az előnyére válhat. A javaslatot nagy részt támogatjuk, az előadó kompromisszumos javaslataival is egyet fogunk tudni érteni. Két módosító van, amelyben nem értünk egyet. Az egyik az adóharmonizáció, ami például nem ehhez a jelentéshez tartozik. A menetrend tekintetében mi is szeretnénk, aminél hamarabb lezárhatnánk ezt a dossziét, minél hamarabb meghozzuk a végső döntősünket, ugyanakkor Svájc jelentős módosításokat kért a várható megkötendő megállapodás tekintetében természetesen szóbeli módosítóan fogjuk ezt véleményezni. Még egyszer köszönöm az előadónknak az eddigi munkát, és remélem tudjuk magunkat tartani a menetrendhez, és elérhetjük a célunkat. Köszönöm. Köszönjük Gozes úrnak, köszönjük jean -Paul. A liberális frakció nevében nincs senki. Lambert úr helyett, beszélt úr. La place de mon mm, Philip Lambert nevében szólok, mert nem tud ma délelőtt részt venni az ülésen. <clears throat> Néhány szóban szeretném elmondani, hogy a frakciónk támogatja az előadónak a megoldásait. A kompromisszumos módosító javaslatok, és az árnyék jelentők, jelentéstevőknek a módosítói elfoglalhatók. Ugyanakkor van egy politikai fenntartásunk a prioritásokat, politikai prioritásokat illetően. Sajnálattal vettük tudomásról, hogy a, a, a fiskalitás területén a a hűtlen verseny módszerek problémákat jelentenek különböző országokban, még akkor is, hogyha tudjuk, de hogy a tisztességtelen verseny az nem áll meg az Európai Unió határainál. Ezt a sajnálatos eseményt szerettük volna csak megemlíteni. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne támogatnánk a e, jelentést. Köszönöm szépen. Van-e még hozzászóló? Se az ECR, se a zöldek nevében senki nincs, úgy látom, Klute úr se nem, akkor az Európai Bizottságnak adom meg a szót, ők sem kívánnak hozzáfűzni semmit. Akkor, bocsánat, bocsánat, majdnem elfelejtettem visszaadni Kutas úrnak a szót az előadónknak, parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék válaszolni a felmerült kérdésre. Támogatom a adóztatásra felmerült kérdést, de hát de ez nem ide tartozik. Megpróbálhatjuk más dokumentumokban ezt beleírni, de itt igazából a versenyről van szó. Megpróbálok a témánál maradni, de igazából nem is ellenzem, nem, el, nem elemzem Lambert úr módosítóit. Köszönöm. Köszönöm szépen Kutas úrnak. Csak annyit szeretnék mondani, elnök úr, hogy nem kell mindig a tagállamokat támadni, hogy a költségvetési rendszerük a szubszidiaritáson alapú. Ugye azt mondják állandóan, hogy Luxemburg az egy adóparadicsom. Ez azért nem így van. A az adózás szempontjából csak annyit szeretnénk mondani, hogy lehet akármit mondani, de ez a jelentés nem a versenyképesség megvalósítása, hiszen ez nem a mi hatáskörünkbe tartozik. A versenyt illetően a női, nőjogi bizottság esetében például az abortuszról is beszélhetnék, itt a parlamentben akármikor, akármiről lehet beszélni. Köszönöm szépen. Köszönjük Lilöng asszony ezeket a megjegyzéseket. Tájékoztatni szeretnék arról, hogy január 20-án szavazunk az ECON szakbizottságban, és a plenárison a februári második plenáris ülésen. A következő napi rendi pont, a nyolcas pont, az Európai Hosszú Távú Befektetési Alapok eznek a megvitatását elhatasztottuk, tehát akkor áttérünk a, a 9-es eh, napirendi pontra, amely az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásának a módosítók megvitatása. A titkárság eh, arról tudósított, hogy az előadó eh, útján van már, ezért addig elnapoljuk az ülést, amíg Wolf Klinz úr megérkezik. Eh, retomamos la reunión con la consideración. Nos, akkor megkezdjük ismételten a munkánkat. A 9-es napi rendi pont következik. Az európai gazdaság hosszú távú finanszírozása. Itt van Klinc úr a jelentéstevő, övé a szó. Köszönöm szépen, kedves kolléga, köszönöm, hogy megadta nekem a szót. Azt látom, hogy néhány árnyék jelentéstevőnek még nem sikerült megérkeznie. Úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan sikerült elintézni a mai napi rendünket, tehát elég megelőztük magunkat. Összességében 150 módosító indítvány érkezett, de meg kell mondjam, miután elolvastam ezen módosítókat, azt láttam, hogy nagy a az egyetértés abban, hogyan látjuk a dolgokat. Ezért optimistán állok a vita előtt. Úgy vélem, hogy a következő héten már kompromisszumos indítványokkal is elő tudunk állni, és ezek talán a megállapodás alapját képezhetik. Mindenki egyetért abban, hogy a hosszú finanszírozás finanszírozás nagyon fontos az Európai Unió gazdasági politikája szempontjából, és ez így is fog maradni az elkövetkező években. A hosszú távú finanszírozás alapját képezi annak, hogy fontos célokat lehessen megvalósítani, főként az infrastruktúra, a kutatásfejlesztés területén, amelyek alapfeltételei annak, hogy az Európai Unió versenyképessége megmaradjon és javuljon is. Ilyen értelemben ez a téma központi részét kell, hogy képezze a következő évek vitáinak. Európában ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy mindenfajta finanszírozás a hosszú távú befektetések finanszírozása a banki szektorból fakad. Az USA-val szemben nálunk 70% körül van a banki finanszírozás, a válság miatt, a globális pénzügyi válság miatt és az ebből fakadó banki kihívások miatt, de ugyanígy a különböző intézkedések miatt a bankok hitelezése megnehezedett, és amiatt is nehezebb lett a helyzet, hogy a legtöbb európai tagállamban adósságok vannak, így a bankokon keresztül történő klasszikus, klasszikus a pénzügyi támogatás már nem kivitelezhető. Új utakat kell találnunk ahhoz, hogy a hosszú távú finanszírozás rendelkezésre álljon. Csak a hosszú távú finanszírozás által lesz az lehetséges, hogy Európa ismételten megfelelő növekedési rátával rendelkezzen, és így több munkahely is létrejöhet. Amit láthatunk, az az, hogy Európában összességében gyenge a kockázatvállalási készség, és ebből fakadólag a teljes finanszírozási szektor szektor nincs úgy kialakítva, mint a világ más részén, főként itt gondolok most Észak-Amerikára, és látnunk kell azt, hogy az elkövetkező évek folyamán többet kell tennünk azért, hogy nálunk is javuljon a piacra történő finanszírozási hajlandóság. Ezen általános bevezető után szeretnék konkrét pontokra is rámutatni a módosítók kapcsán. Gyakorlatilag mindenki, aki módosítókat nyújtott be, megjegyzi a KKV-k helyzetét, és egyértelmű az, hogy mindenki azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne a KKV-k számára könnyebb és kevésbé bürokratikusabbá tenni a finanszírozás elérését ahhoz, hogy megvalósíthassák projektjeiket, illetve hogy kihasználhassák növekedési esélyeiket. Véleményem szerint ez mindenképpen jó jelzés a kollégák részéről, és ezeket mindenképpen komolyan kell majd vennünk a módosítók kapcsán. Az értékpapírosítás ugyancsak egy olyan kérdés, amely Európában bizonyos módon jelenleg még mindig stigmatizált. Az USA másodlagos hitelválsága, ahol az értékpapírosítás nagyon nagy szerepet játszott, ez ahhoz vezetett, hogy az értékpapírosítás összességében jelenleg eléggé nem kedvelt, de azért nem szabad kienteni itt a fürdővíz alatt a gyereket. Persze az értékpapírosítás korábban hibásan zajlott. Itt az alapul vett hitelminősítői értékelések is hibások voltak, de nem lehet kijelenteni azt, hogy ördögtől való lenne az értékpapírosítás. Ami fontos, az az, hogy az értékpapírosítást úgy kezeljük, ahogy arról már a parlament is döntött, vagyis legyen egyfajta önmegtartóztatás, és ne legyen túlságosan sok fokozata az értékpapírosításnak. A múltban ez volt a probléma, hogy ennek kapcsán újra és újra értékpapírosítottak. A kollégák megállapodtak abban, hogy a bizottságot fel kell kérni arra, hogy dolgozzon ki egy definíciót arra, hogy mit jelent a magas színvonalú értékes, értékpapírosítás, és mi is úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak az EKB-val, illetve a szabizottságunkkal együtt, illetve a pénzügyi stabilitási testülettel együtt kell megalkotniuk ezt a definíciót. Az utolsó pont, amelyet szeretnék kiemelni, ez az adók kérdése. Az adók nemzeti illetékességi körbe tartoznak, ezt tudjuk, és ezt nem is tudjuk megváltoztatni, nem is akarjuk ezt annyira megváltoztatni, de az is biztos, hogy az adókeretek szerepet játszanak annak kapcsán, hogy intézményi, illetve magánbefektetők milyen, hajla, milyen módon hajlandóak hosszú távú finanszírozást biztosítani. az Allianz német biztosító példáját venném itt alapul, amely arról döntött, hogy Norvégiában egy nagy infrastruktúra befektetést fog elvégezni, és ezt egy már meglévő adóeljárás alapján tette ezt meg. Két évvel a befektetés megkezdése után megváltozott az adóeljárás, és a pozitív hatások megszűntek. Tehát, hogyha már korábban is ismertes lett volna ez az adóeljárás, akkor ez a biztosító társaság ezt a befektetést nem végezte volna el. Tehát ügyelnünk kell arra, hogy megbízható adófeltételeket hozzunk létre, amelyek átláthatóak, és amelyek érvényessége hosszabb távon szabatolva van, mert itt hosszú távú befektetésekről van szó, és ezért döntő fontosságú az, hogy a hosszú távú befektetéseknél ne változzanak meg a rövid távú feltételek. Hogy ezt hogyan fogjuk biztosítani? Itt nagyon fontos az, hogy ne legyen kettős adóztatás az egyes országokban, és arra is ügyelni kell, hogy ne legyen valóban kettős adóztatás, és ne legyen adó optimalizálás egy tagállamban sem. Ennyit szerettem volna elmondani bevezetőként, és most már várom a szóbeli megjegyzéseiket, és megalapodtunk már arról, hogy a jövő héten Strasbourgban találkozunk az árnyékjelentéstevőkkel, és remélem, hogy sikerül majd itt előre jutnunk ezen az ülésen majd, és igazából le tudjuk fektetni a jelentés végső formájának alapjait. Köszönjük szépen, Clint úr. Gozesz úr kapcs szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr már mindenféle eh, névet illettek engem, eh, de a kolléga nem tud eh, Palonor jelent, jelen lenni, és ezért megkért arra, hogy két egyszerű üzenetet adjak át. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, és a második üzenete az, hogy a jelentés és a módosításokkal kapcsolatban nincsen ellenvetése, majd részt vesz az árnyék jelentéstevőknek az ülésén. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Gozes úr. Most pedig a szocialisták nevében Jan Jokke úr. Kutas úr beszél helyette. Először is szeretném, szeretnék gratulálni az előadónak, a jelentés tervezethez. Ez jó alapot biztosít e, arra, hogy tovább e, fejlesszük. A módosítók a hosszú távú befektetések fogalmát e, kiterjeszti, foglalkozik a garanciákkal és a költségvetési megjósolhatósággal, amely a befektetőknek biztonságot biztosít. A regionális és a multilaterális bank és pénzügyi intézmények fontos szerepet játszanak a hosszú távú finanszírozásban. Köszönjük a tagállamoknak és a bizottságnak a támogatását, különösen a 63-as módosított illetően. Aztán a KKV-k gondolatát tovább kell fejleszteni a jelentésben. Ezen kívül a tőkepiachoz való hozzáféréseket is hangsúlyozni kell, és a 99-től 99-es pont tól kezdve a, a testre szapott feltételekkel foglalkoznak. A, az értékpapírosított termékek gondolatának a ténye fontos, ugyanis a válsághoz is hozzájárult ez a kérdés, és ennek megfelelően kell kezelni. A jelentést nyilvánvalóan nem szeretnék kitárni a tapokat az előző eseményeknek, és a 19-es módosítanál az Európai Parlament üdvözölné a hogyha értékpapírosított eszközöket létrehoznának. Egy, szükség lenne egy európai hitelminősítő intézményre, vagy pedig intézetre, vagy pedig ügynökségre. A 131-es módosító 26-os bekezdésével foglalkozik az intézményi befektetővel, befektetőkkel, azért, hogy a túlzott volatilitás Európában megszűnik. Végül összefoglalva jó kompromisszumokat sikerült elérni, és remélhetőleg a, a parlament majd a hosszú távú befektetési szabályozása hozzájárul ehhez a körzön. Köszönjük szépen, Kutas úr! A zöldek nevében Vicek úr. Elnök úr, Gozesz úr, nem, Beszet úr szól. Baszekud kolléga Hollandiából már szólt bizonyos kérdésekről. A frakciónk által benyújtott módosítók megerősítik Klinc úr kiváló jelentését. A mi részvételünk három irányba megy el. Először is a környezetvédelmi, energetikai és éghajlati szempontokat figyelembe kell venni a hosszú távú beruházásoknál. Ez a célja a 49-es és 129-es módosítóknak a célja a mikro és a makrofinanszírozási kockázatokkal is foglalkozunk. A többlet beruházás, és pedig a magas széndiokszid tartalmú megoldások esetében nem éri el az éghajlati célkitűzéseket. A második kérdés, amelyel foglalkoztunk, az az, hogy megfelelő szabályozási keretet kell biztosítani olyan beruházásoknak, amelyek általános érdekűek. A frakciónk ösztönözné egy hosszú távú gazdasági értékelést az externáliák esetében azért, hogy a beruházási projekteknek a net értékét megmutassa elsősorban az európai eurókötvények kötvények esetében. A harmadik szempont arra azt célozza meg, hogy felhívja e, a figyelmet a 93-as módosítóra, ahol e, egy kiegyensúlyozott kompromisszumot próbálnak elérni az értékpapírosítás kérdésében, a hosszú távú befektetés esetében. A 97-es módosító pedig foglalkozik azzal a pozitív szereppel, amelyet innovatív megoldások játszhatnak a közeljövőben. Köszönöm szépen. gracias, señor. Köszönöm szépen beszélt úrnak. Az ECR nevében Kamál úr kap szót. Úgy tűnik, hogy Klinc úr beszél csak a saját nevében, úgy tűnik, hogy minden más frakcióból valaki képvisel valakit, jó magam is, Vicky Fordot képviselem, bizonyára sokan csalódottak amiatt, hogy én képviselem Ford asszonyt, de ő eléggé átfogó feljegyzéseket küldöttem, megpróbálom ezeket összefoglalni. Nos, ő, akár csak a többi hozzászóló is megköszöni az előadó munkáját, és Egyetért a kollégákkal abban, hogy a szabályozásnak milyen hatása van a valós gazdaságra és a befektetésekre. Az egyik fő módosító a jelentés kapcsán az az, hogy bizonyos jogszabályelemek hatásait meg lehessen vizsgálni. Gondolok az adó kérdésekre, hogy Klinc úr is elmondta, az adók gyakran ösztönzőként hadnak a befektetésekre, vagy az adók azt is jelentik, hogy a intézmények a költséget áthárítják a befektetőkre. Gondol itt az FTT-re. Itt tudjuk, hogy ennek kapcsán az intézmények egyszerűen áthárítják a költségeket a befektetőkre majd. Annak is tudatába kellene, amit Klinc úr a kettős adóztatásról. Fordasszony is új jogszabályokat kért, és nincs arra meggyőződve arról, hogy igazából az új jogszabályok lennének a hosszú távú befektetések ösztönzői. Fordasszony néhány módosítást kiemelt a közbefektetések kapcsán is. Tudnunk kell, hogy amikor a közbefektetésről beszélünk, az egy szép szó, az igazából állami uh, befektetés, vagy az adófizetők pénzére befektetése. Persze az államnak is be kell fektetnie az infrastruktúrába, az e- egészségszolgáltásba, az energiába, de tudjuk, hogy a legtöbb tagállamban erre nincs meg a pénz. Tehát jó, hogyha azt kérjük, hogy legyen ilyen befektetés, de nincs erre pénz. Ezért kell ösztönzést adni a magánbefektetők számára, azért, hogy, de ez kell megfelelő politikai e, háttér is. A PPP-ket is meg kell vizsgálni, viszont a korábbi problémákat el kell kerülni a PPP kapcsán. Ford asszony üdvözli a jelentést, és azt is tudjuk, hogy a KKV-knek kell segíteni. Vikinek nem tetszett a 25-ös bekezdés törlése az infrastruktúra befektetések, illetve a CDR4 kapcsolatáról. A CDR4 eh, kapcsán mi ezért nagyon keményen eh, küzdöttünk a triológuson. Tudom, hogy nagyon sok eh, az agály a kockázatértékelt befektetések kapcsán, de ez egy olyan terület, amelyet meg kell vizsgálnunk ahogy gondolhatják, mi nem támogatjuk a frakciónk részéről az adóharmonizációt, nincs is erre kompetenciánk, nem igazán tudjuk, hogy ez a hosszú távú hogyan ösztörözni. Vicky Ford számos módosítást nyújtott be, szeretne egyszerűsítést, illetve szeretné, hogyha a csődeljárások átláthatóságát javítanák, viszont a csődeljárási szabályok harmonizáció nem igazán vezetne megfelelő eredményre. Ez igazából csak kis befektetéseket vonzana a nagy befektetések helyett. Az infrastruktúrai projektadatok standardizálása a megfelelő eljárás szempontjából jó lehetne, illetve az úgynevezett crowdfundingot is támogatná végezetül ami az értékpapírosítást illeti. Itt is szeretne Viki egy konzisztens hozzáállást a magas szintű értékpapírosítás érdekében, de ez ismételten egy pénzügyi szép kifejezés, ez az értékpapírosítás. Igazából itt okos eszközökről volt szó. A hitelminősítők saját játékaikat játszották, triple át adtak akkor, amikor igazából erre nem volt ok. Tehát ezt a következtetést kellett levonni több más mellett a válságból. Ez pedig azt, hogy nem igazán értettük meg az értékpapírosítás problémáját. És azok, akik megértették, ők nekik hat hónapba telt az, hogy összekapcsolják ezt, ezekkel ezt elkerülnünk, mert az papírosítás hasznos eszköz lehet a hosszú befektetés érdekében. Köszönjük Kamal úrnak, most pedig a, a zöldektől, nem a Gua, bocsánat, Handel úr, és mivel nincs nincs itt, és nincs, aki helyettesíts, így Lüling asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, én is Wolf Klinznek szeretnék köszönetet mondani. Én vagyok az egyetlen rajta kívül, aki igazából a saját nevében beszél, és eh, ez eh, ahhoz is kötődik, hogy eh, csütörtökön van ez az ülésünk. Nagyon sajnálatos, hogy ilyenkor hiányoznak. Remélem, hogy a következő parlamenti ciklusban a frakciók ugyanak majd arra, hogy igenis küldjenek embereket, olyan embereket küldjenek ebbe a nagyon fontos szakbizottságban, akik elvégzik a munkájukat, még csütörtökönként is hiszen mindenki, minden más állampolgárnak ötnapos a munkaideje, nekünk négy napos, négy nap alatt kell öt napot ledolgoznunk itt, és sajnálatosnak tartom azt, hogy azt kell megalapítanom, hogy ez nem igazán jó parlamentünk image szempontjából. De igazából az adók kérdéséhez szerettem volna hozzászólni. Klinc úr nem volt itt, amikor beszéltünk már az előző jelentés kapcsán és az adókról. Én úgy vélem, hogy az én országomat mindig is adó paradicsomként állítják be, és úgy vélem, hogy még mindig a tagállamok szuverén joga az, hogy a saját adóikat megalapítsák. Nem vagyunk föderális állam. Hogyha föderális állam lennénk, akkor semmi gondom nem lenne ezzel, viszont nem tartunk még sajnos itt, van, aki ezt egyáltalán nem is akarja. Hogyha ez így lenne, akkor ezeket a módosítókat, amelyek ebbe az irányba haladnak, azokat el is fog, fogadhatnánk, és nem is lenne ezekre szükség, mert már szabályozva lenne. De hát nem vagyunk federális állam, és pontosan ebből kifolyólag az egyes tagállamok különböző adórendszerrel rendelkeznek. Luxemburgban talán adóparadicsom vagyunk az áfa kapcsán, de ez viszont ez a fogyasztók érdekeit szolgálja, azok érdekeit szolgálja, akik keveset keresnek, hiszen a legjobb szociálpolitika az az, hogyha alacsony az áfa. Csak 3% az áfa az élelmiszer esetében, 6-7% például a banánra Dániában, a jaguárra viszont már 25%-ot kell fizetni. Tehát nem lehet azt, azzal vádolni ezeket az országokat, hogy adóparadicsomok lennének. Én szívesen vagyok adóparadicsom a fogyasztók számára. De ezt igazából csak zárójelben szerettem volna elmondani. Persze egyetértek azzal, amit az árnyék jelentéstevőnk is elmondott, de azzal is egyetértek, amit a jelentés készítő elmondott, vagyis megbízható adókeretre van szükségünk, és átláthatóságra van szükség a befektetések érdekében, folyamatosságra van szükség, teljesen egyetértek azzal is, hogy a kettős adóztatás, a, a kettős nem adóztatás ellen is fel kell lépnünk, hogyha még zárójelben megengedik nekem azt, nem lehet kettős nem adóztatás azokban az országban, ahol a kamat adó kapcsán információcsere van, mert a különböző hatóságok, hát hozzám is jönnek emberek, akik azt mondják, hogy én Angliában lakok, de van valami Németországban, és igazából sehol sem fizetek adót, mert nem találnak meg, ha bár van információcsere. De azok az országok, amelyeket mások adó paradicsomnak tekintenek, ott legalább van valamilyen fajta forrás adó. Hát ezt szerettem volna elmondani zárójelben teljes mértékben egyetértek Wolf Klinzel abban, hogy nem lehet kettős nem adóztatás ezen a kereten belül sem. Nos, ennyit szerettem volna elmondani, és elnézést, Wolf, hogy ilyen rosszul beszélek németül, de szerettem volna te anyanyelveden hozzászólni, és teljes mértékben egyetértek veled abban, hogy józannak kell maradnunk. Gracias, señora Lulini, afortunada Köszönjük Luling asszonynak. Imponáló németséggel fejtette ki véleményét. Hogyha megengedik, akkor én is hozzáfűznék egy-két keresetlen gondolatot, hiszen jó magam is benyújtottam módosító indítványokat ehhez a jelentéshez. Az elmúlt pár hónapban jó néhányszor hangsúlyoztuk a versenyképesség és a gazdasági növekedés fellendülés fontosságát. Éppen ezért tartom azt fontosnak, hogy a kkv számára mennyire nem biztosított a sokhoz való hozzáférés, komoly forráshiánytól szenvednek a kis és középvállalkozások, főként ilyen nehéz gazdasági helyzetben szinte lehetetlen befektetéseket találniuk az eurózónán belül legalábbis elapadtak a hitelek, kölcsönök, befektetések. A gazdasági tények ezt szerintem nem indokolják, legalábbis ilyen mértékben semmiképpen sem. Egyes tagállamokban, például az én hazámban az adókonszolidáció érdekében óriási erőfeszítéseket tettek a reformok végrehajtása terén, némi javulás tapasztalható, azonban ennek az előnyeit egyelőre a KKV-k még nem élvezhetik. Ezt el kell ismernünk. Azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a jegybankoknak, illetve a fe, különböző fejlesztési bankoknak nagyon fontos szerepük van ezen a téren. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az előadónk a KKV-k szempontjaira ilyen mértékben odafigyel, már pedig a gazdasági felendülés kkv nélkül nem képzelhető el. Köszönöm szépen a kollégáknak a megjegyzéseket és a segítséget. Mint ahogy már a bevezetőmben is mondtam, nem hiszem, hogy nagy szakadékok van, szakadék van a vélemények között. Épp ezért örülök, hogy Strasbourgban visszatérhetünk erre, és remélem, hogy a kompromisszumos megoldásokon keresztül jó eredményeket érünk el. Köszönöm szépen, Klinc úr. Szeretnék emlékeztetni erre, hogy arra, hogy az ECON bizottságon belül január 22-én szavazunk erről a jelentésről, és a plenárison pedig a februári második ülésen fogunk. A tízes pont az az egyéb kérdések, nincsen ezek alatt semmi, úgyhogy 11 órakor találkozunk a közös ülésen a az Állampolgári Jogi Bizottsággal, tehát most 15 percet